Szóval, meine sehr... Kedves hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kicsit várnom kellett, hogy a határozat képesség kialakulhasson. Örülök, hogy kellő számban összejöttünk, és megkezdhetjük a munkát. Valamennyiüket szeretettel üdvözlöm, külön üdvözlöm a lengyel elnökség képviselőit a mai napon itt a lengyel elnökség végén jöttek el közénk, hogy szóljanak hozzánk. Zialog úr, a, az igazságügyminiszter helyettes Lengyelországban, Spuna úr is a körünkben tartózkodik, a helyettes államtitkár a külügyminisztériumban, és Bubánszki urat üdvözlöm még, aki a lengyel köztársaság kultuszminisztere. Egy néhány formalitást szeretnék elintézni a napi rend elején, mielőtt a tanács elnökségével kezdenénk véleményt cserélni. A 16, 17, 22. naperendi pontokat elhalasztják a 24-et. A 18. előtt fogjuk megtárgyalni. A magam részéről további közleményem nincs is, de még valamit itt kaptam az elnök közleményei. Ma bolgár tolmácsolás nem áll rendelkezésre, technikai okoknál fogva, minden bizonyal nincsenek tolmácsok. És eh, szerintem ennyi lenne az elnök közleményeiből. November 21-22 volt az ülés időpontja legutóbb, ehhez nincs hozzá főzni valójuk éppen ezért a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintem a negyedik napi rendi pont következik, és mindjárt meg is adom a szót Csiánok úrnak. Parancsoljon! Köszönöm szépen. Igen, tisztelt képviselők, igen, tisztelt jelenlévők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy a lengyel kormány nevében személyesen lehetek jelen a mai napon, és kinyilváníthatom hálámat az elmúlt hat hónapban folytatott együttműködését. Ez az első lengyel elnökség az Európai Unióban, amelyet most befejezünk. Egy újfajta szerződéses viszony keretei között óriási elvárásokat támasztottak az Európai Unió partnerei és a polgárok is velünk szemben. Ez ahhoz vezetett, hogy nagy kihívásokkal szembesültünk. Az elmúlt hat hónapban rendszeresen együttműködtünk az Európai Parlament jogi szakbizottságával. Komoly támogatást kaptunk a feladatok végrehajtása során, ami elnökként várt ránk. Köszönöm még egyszer. Most pedig nézzük meg a polgári jogi és a kereskedelmi jogi eredményeket a lengyel elnökség alatt. Szeretném aláhúzni, hogy az egyes projekteken folytatott munka számunkra rendkívül fontos volt, olyan értelemben is, hogy igenis az Európai Uniónak megvan a felelőssége abban, hogy felvállalja azokat a nehézségeket, amelyekkel a válság jár. Be akartuk mutatni, hogy az Európai Unió meg tudja oldani a polgárok problémáit, az igazság, az területén is, az igazságszolgáltatás területén is, hiszen itt egy európai tudat létrehozása a célunk. Az elnökség utolsó hónapjaiban igyekeztünk az európai örökösödési tanúsítványjal, vagy hagyatéki tanúsítványjal kapcsolatos munkát befejezni. Ez egy rendkívüli kezdeményezés volt az Európai Unió polgárai szempontjából is, hiszen a határokon átnyúló szabad mozgás az, ami szerephez jut itt. Egyre többször fordul elő, hogy a polgárok lakóhelyül egy másik EU tagállamot választanak, és nem az eredeti tagállamokban maradnak, családostól elköltöznek egy másik tagállamba, és szeretnének ott maradni, ott lakni. Valamennyien tudjuk, hogy ez adott esetben a hagyaték, az örökség kérdését is felveti. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt a kérdést az Európai Unió vonatkozásában tisztázzuk. Az iránymutató alap, alapelvek elfogadása hogy egy bíróság egy eljárás keretében döntsön örökösödési ügyekben. Nos, ez a nagy cél, ezt kell átültetnünk a gyakorlatban. Ezért aztán öröm számomra, hogy bejelenthetem a miniszterek tanácsának utolsó heti, legutóbbi heti ülésén általános egyezményt fogadtak el, vagy megállapodásra jutottak a rendelet szövegével kapcsolatban. Két kérdésben még nem sikerült végleges megállapodásra jutni, ezek kivételt alkotnak. A tanácsban még itt megoldást kell találnunk. Egyrészt a hagyaték vagyonkezelése, illetve az ajándékozás, az adományozás kérdése, még az élet alatt, illetve a klóbek kérdése. Úgy tűnik, hogy a Dán elnökség alatt, mi bízunk ebben, sikerül a két nyitott kérdésben megoldást találnunk. A tanács munkája munkájával párhuzamosan informális párbeszédet folytattunk a rendeletjavaslat kérdéseiben a szakbizottsággal, az önök szakbizottságával. Mindenek előtt Kort Lénernek, szeret, Lénernek szeretnék köszönetet mondani a párbeszéd során folytatott elkötelezett munkáért, hiszen ő volt az előadójának a témának. Együttműködésünk keretében sikerült, vagy ennek köszönhetően sikerült haladnunk, és elfogadásra jutni a legtöbb javaslatban. A júri javaslatait sikerült tehát gyümölcsözően figyelembe vennünk. És ez első olvasatban történt meg, ami szerintem nagy dolog. A Dán elnökséget támogatni fogjuk az összes ilyen irány, irányú tevékenységében, és ennek eredményeként reméljük nem sokára lehet fogadni a rendeletet. És a tárgyalások részese egyébként a parlament is. A cél tehát a gyors befejezése ezeknek a munkáknak. Különösen fontos a lengyel elnökség szempontjából egy további téma is. Egy további tervezetről beszélünk, a Brüsszel egyes rendelet felülvizsgálata volt a téma itt is a tanács munkájával párhuzamosan intenzív párbeszédet folytattunk itt a parlamenttel, konkrétan a parlament jogi szakbizottságával. Ebben az esetben Tadeusz Cvieskának szeretnék köszönetet mondani, aki előadó volt ebben a témában. Köszönöm szépen a kemény és elkötelezett munkát, illetőleg azt a támogatást, amit biztosított a lengyel elnökségnek. Örülök, annak, hogy az utolsó ülésen, a tanács utolsó ülésén itt is sikerült nagy haladást elérni a rendelettel kapcsolatos munkában. Elmúlt héten a tanács politikai iránymutatásokat fogadott el a további munkákra nézve, ami vonatkozik az exekutúra eljárás megszüntetésére is, ami egy rendkívül fontos téma volt már régebb óta a tervezetnek egyik célja, hogy ezt sikerüljön megszüntetni. Ez azt jelenti, hogy a hitelezők időt és költségeket takaríthatnak meg, hiszen nincs szükség a végrehajthatósági nyilatkozatra, ami mindenképpen a jog jobb megvalósulását jelenti majd nagy elégedettségünkre szolgál az is, hogy megállapíthatjuk, hogy elfogadták a lengyel elnökség javaslatát egyhangúan, az Európai Bizottságot is ez alatt értem. Tudom, hogy ez az álláspont közel áll a jogi szakbizottság véleményéhez is, és biztos vagyok abban, hogy az elért kompromisszum a polgáraink javát szolgálja majd. Abban bízom, hogy az utánon következők az Európai Parlamenttel folytatott párbeszéd keretei között rövid időn belül eljutnak az optimális megoldáshoz, ahogyan ezt nekünk sikerült a Brüsszel egyes rendelet felvizsgálata során. Az egyik feladat cél, ami nagyon fontos volt a lengyel elnökség szemében, egy további rendelettervezet volt, egy egységes vásárlási jog az Európai Unióban. Krzysztof Kwiatkowski a nyitó beszédében a parlament előtt külön kitért erre a javaslatra, hiszen az elnökség úgy gondolta, hogy a tervezett opcionális szabályozást írna elő a határokon átnyúló vásárlások vonatkozásában, és ez nagyon kedvező hatással lehetne a konkrét gazdasági helyzetben is, ami kialakult az Európai Unióban. Köszönöm szépen azt a támogatást, amit ebben a kérdésben a kezdetektől fogva a parlament részéről kaptunk elnökként. Külön Szeretnék kitérni az Európai Parlament állásfoglalására, amely áprilisban született meg még a magyar elnökség alatt. Azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos komponense volt az együttműködésünknek, és elvezetett oda, hogy a projekten folyó munkát folytathattuk, és megkönnyítette a bizottság javaslatát arra, hogy ez év őszén idevágó indítvány terjesszen elő. Már júliusban az elnökségünk elején sikerült egy első vitát lefolytatnunk a tagállamokkal az informális ülésen Szopoton, amelyen a igazságügyi miniszterek vettek részt. Külön köszönetet mondok Diana Wallis képviselőasszonynak a folyamatos támogatásért, amit élveztünk az említett kezdeményezés területén. Ugye a, a szerződéses vagy a kötelmi jogról van szó. A konferencia egyébként novemberben került sor Varsóban, és Léne úr is jelen volt egyébként. Itt az Európai Parlament ő volt a legfontosabb partnerünk ezekben a témákban, sokat vitatkoztunk, tárgyaltunk a tervezet elfogadásáról, Tisztában vagyunk azzal a tényel is természetesen, hogy egy európai kötelmi jog, szerződéses jogrend kívül újszerű dolog a vásárlások területén, és ez nagyon komoly kihívásokat jelenthet. Úgy gondoljuk, hogy a következő elnök folytatja a lengyel elnökség munkáját, és az Európai Parlament továbbra is jelentős támogatást nyújt majd ezen a területen. Az Európai Unióban verseny ügyekben december elején a tagállamok egyhangon elfogadtak egy közös megközelítést. A központi kereskedelmi nyilvántartásokkal, a cégbírósági bejegyzésekkel kapcsolatban. Ezt nagyon gyorsan sikerült végigvinnünk ezeket a tárgyalásokat. Köszönhetően annak, hogy intenzíven dolgoztunk ezen a területen, meggyőződésem, hogy egy közös platform, egy kommunikációs és információs platform létrehozása a cégbíróságok és egyéb nyilvántartások tekintetében jó eredményre vezet a belső piacon folyó kereskedelem szempontjából. Bízom abban, hogy a tanácsnak ezt sikerül az európai egyéb rendelkezésekkel összhangba hozni. Egyébként az első ülésre már holnap sor kerül ebben a témában. A lengyel elnökség szisztematikus munkát végzett egyébként más területeken is, egyéb tervezetek is megszülettek, például a házassági vagyonjog területén, az élettársi kapcsolatokra vonatkozó jogban. Itt három ülést bonyolítottunk le, munkacsoport szinten, és egy első szakértői vitára is sort kerítettünk mindkét tervezettel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy egy szövegszintű ellenzés folyt. Munkát folytattunk egyébként, intenzív munkát a polgári jogi jogvédelem ter kérdésében, és az első fordulót sikerült lezárni a szöveggel kapcsolatban. Azt is tudom, hogy a jogi szakbizottság véleményt adott ki a minimális standardek kérdésében, amikor is a ügyvédhez, a jogi képviselethez való hozzáférésről beszélünk. A LIBE szakbizottság is foglalkozik ezzel a tervezettel pillanatnyilag. Arról szeretném önöket tájékoztatni, hölgyeim és uraim, hogy a munkacsoport szintjén folynak a munkálatok a tervezettel kapcsolatban. Az elnökség tárgyalásokat, vitákat bonyolított le, és számos területen sikerült megállapodnunk, mint például a jogvédelem elismerését illetően, az erőszakkal szembeni védelem területén, az áldozatvédelem területén, illetőleg a különösen védelemre szoruló személyek kérdésében. A legutóbbi ülésen miniszterek tanácsán elmúlt héten bemutattuk a tárgyalások eredményét, ez a kiinduló pontja a Dán elnökség munkájának, ők folytatják ezen a bázison a tevékenységüket. Most pedig a lengyel elnökség eredményeit szeretném bemutatni a szellemi tulajdon, a szerzői jogok védelme területén. Itt valamennyiüknek szeretnék köszönetet mondani azért a munkáért, amit a szakbizottságban végeztek. A belső piaci harmonizációs ügyében, illetőleg a szellemi tulajdon védelmére vonatkozóan és egy megfelelő ügynökség tevékenységének szabályozásában. Szeretnék kitérni a lengyel elnökség munkájára ezen a területen. Antonio Maspidi Dialgónak, az előadónak szeretnék gratulálni és köszönetet mondani a kompromisszum megkötéséért itt a szakbizottságban, és hogy aktívan képviselik a parlament véleményét egy trilógusban. Remélem, hogy a mai napon a trilógusban, a háromoldalú párbeszédben sikerül majd a tanácssal megállapodni, és így belátható időn belül el lehet fogadni a szöveget, a rendelet szövegét, és abban bízom, hogy a szellemi tulajdon jog kérdését is tisztázni tudjuk. A elnökség, a lengyel elnökség megkezdte a munkát egyébként az árva művek hasznosítására vonatkozó irányelv kérdésében is. Ez egy rendkívül fontos téma, és itt az Európai Unió szintjén kell fontos lépéseket tennünk annak érdekében, hogy ezt megfelelően védjük ezt a területet, és gondoskodjunk arról, hogy lehetővé tegyük azonban az ilyen művek közétételét is, és a megfelelő archívumok használatát interneten keresztül is. Ehhez jön még a kereskedelmi megállapodások témája, a hamisítások elleni fellépés ügyében, a kalóz művek elleni fellépésben, a tanács és a parlament egyébként ezekben a témákban is nagy részt megegyezésre jutott. Hölgyeim és uraim, meggyőződésem, hogy az, amit közösen elértünk, egyértelműen megmutatta, hogy az Európai Unió nem csak a politikusok szintjén létezik, hanem az Európai Unió igenis foglalkozik a vállalatok és a polgárok érdekeivel. Köszönöm szépen a támogatásokat, a segítségüket és a bizalmukat. Bízom abban, hogy az eddigi kiváló együttműködést folytatni lehet majd az elnökség, a Dán elnökség alatt is, hiszen van egy elnökségi trió is, amit Lengyelország, Dánia és Ciprus alkot. Kész vagyok válaszolni a kéréseikre a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban, és a Bánszki úr támogatását is megkapom majd, ha a kéréseik vannak a többi területen, pedig azt szeretném mondani, például a kötelmi jogok, kereskedelmi jog, területén miniszter úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, szakbizottsági tagok, hölgyem és uraim, a külügyminisztériumot képviselem jelen körülmények között. Ez a minisztérium az európai politika koordinációját végzi, vagyis azok a kérdések, amelyekről én beszélni fogok, foglalkoznak a gazdasági minisztérium által felvetett kérdésekkel, és az én minisztérium egyébként elsősorban a koordinációt képvisel ezen a területen. Az európai szabadalomról szeretnék beszélni. Nos, ha lesz idő, akkor beszélek majd még egy további aspektusról, amely kapcsolódik a szabadalomhoz. Itt a hatástanulmányokról, illetve a közigazgatási terek csökkentéséről van szó, ami a szabadalmat illeti. Az egységes szabadalmi védelmi rendszer illeti, ez a kapcsolatban 30 éve folyik a vita az Európai Unióban. Az a benyomásom, hogy a lengyel elnökségnek sikerült jelentős mértékben előre vinni ezt a területet a szabadalmi csomag területén. Mint önök is tudják, Ugye van a belső piac, és a szabadalom védelme nagyon nagy jelentőséggel bír, kivetképpen a lengyel első, lengyelőség számára. Voltak informális trilógusok, és az Európai parlamentek közösen meg tudtuk tárgyalni az Európai Szabadalomi, Szabadalmi Rendszer lényegét. A egyik legfontosabb tevékenység ami azt hiszem, hogy az egész európai gazdaságra is hatással bír, már mint a szabadalom kérdése. Meghatároz majd, meghatározza a szabadalom rendszere az iparágakat, a gazdaságot. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek, Rapkai úrnak, Báltazáre úrnak, és Léne elnök úrnak is köszönöm szépen, hogy támogatták a lengyel elnökséget. Mert mindig számíthatunk az önök segítségére, támogatására. Mint önök is tudják, a szabadalomcsomag két rendeletből áll, és egy nemzetközi szerződésből. A legnagyobb kihívása lengyel elnökség számára a szerződés volt, mert bizonyára tudják, hogy itt az európai szerződés hatáját kérdőjelezték meg és a lengyel elnökség feladata volt az, hogy arról gondoskodjon, hogy le lehessen zárni ezt a csomagot. Arról is gondoskodni kellett, hogy minden feltétel megfeleljen, amelyet az Európai Bíróság határozott meg. Nem volt egyszerű feladat, az európai jognak is meg kellett felelni, mert az megerősített együttműködés keretében egy nemzetközi szerződést hoztunk létre. 26 tagállamról van szó, nem 27-ről, olyan bíróságokat hoznak létre, amelyeknek bizonyos kompetenciái vannak. Ezeket a bíróságokat el kell tudni helyezni az európai jog területén. A vállalkozások, a kis és középvállalkozások várják tevékenységünk hatásait. Itt elsősorban arra van szó, hogy jelentősen csökkenteni kellene a kiadásokat az európai szabadalom engedélyeztetési járásból adódó költségeket kell csökkenteni. Könnyebben hozzáférhetővé kell tenni az információkat, könnyebben kell tudni őket továbbítani. Aztán az Európai Parlament határozott fellépésének, az önök fellépésének köszönhetően úgy lehetett kialakítani a szabadalmi rendszert, hogy ez a KKV-k számára még további kedvezményekkel jár, könnyítésekkel, a komplementaritás garantálja ezt, méghozzá az európai szabadalom védelme területén megállapodás kellett kötni egy egységes bírósági rendszerről is ezzel kapcsolatban. Intenzív munkálatok zajlottak az elmúlt hat hónapban, és a lengyel elnökség rendszerje, vagy aparátusa is részt vett, a gazdasági minisztérium is kivette részét ebből a feladatot, és a külügyminisztérium. És sikerült elfogadtatni a tanácsban a rendelettervezetet. Ha megnézzük a megállapotás kérdését, ugye ott volt a e, december 5-én volt a verseny e, tanács, minden kérdést meg tudtunk mm, beszélni, kivéve azt, hogy hol legyen ennek a bíróságnak a székhelye. Ebben nem tudtunk megállapodni a tanács legutóbbi ülésén, tehát nem tudtunk megállapodni az új bíróság székhelyét illetően, de a lengyel elnökség minden tőle megtesz. December 21-én, az elnökségünk végén, december 21-ig mindent megteszünk az eredmény elérés érdekében. A három állam a három, jel, három ország vetélkedik a székhelyét, mármint a Központi Európai Szabadalmi Bíróság székhelyét, három ország jelentkezett. Örülünk annak, hogy Olaszország megváltoztatta véleményét december 5-én a szaktanácsülésen. Ez rámutatott arra, hogy igenis számíthatunk erre a rendszerre és hogy tényleg egységes védelmi rendszer tudunk kidolgozni. Mint már említettem, ahhoz kétség nem félt, hogy a szabadalom nagy lehetőséget rejt az európai gazdaság szempontjából. Az elnökségünket követően a Dán elnökség során is támogatni fogjuk ezeket az erőfeszítéseket, és reméljük, hogy jó véget ér ez a fejezet, ez a történet. A lengyel elnökség idején is sokat tettünk már. Ha megengedik, akkor hát nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre a szabadalom témában. De még szeretnék néhány kérdést felvetni, amely a jobb jogalkotáshoz kapcsolódik. Ez kiemelt témája volt a lengyel elnökségnek, mármint a versenyképességi tanácsban a jobb jogalkotási erőfeszítés területén a gazdasági minisztérium, a lengyel gazdasági minisztérium egy előrehaladási jelentést készített az adminisztratív terhekről. Ezt a jelentést a tanács szeptemberben elfogadta, ami a hatástanulmányokat illeti, és a tanács ide vonatkozó határozatait, konklúzióit. Nos, ebben a munkában részt vett a pénzügyi, pénzügyminisztérium, amely az európai jó pénzügyi kihatásaival foglalkozik. Nem fogok részletesen beszámolni ezekről a dokumentumokról, de ha kérdéseket tesznek fel, szívesen állok az önök rendelkezésére. Köszönöm szépen. Megkérdezem a harmadik vendéget, nem kíván hozzászólni. A kollégák részéről van -e esetleg véleménykérdés? Zjevka kolléga. Köszönöm szépen. Elnök úr, hölgyem és uraim, ha megengedik, köszönetet szeretnék nyilvánítani köszönet illeti partnereinket, a lengyel elnökségbeli partnereinket. Igen intenzív hat hónapos munkál mögöttünk, Nehéz volt ez a feladat, mert nagyon komplex kérdéseket kellett megoldani. Célokat tűztünk magunk elé, és nem volt lehetőségünk minden területen minden százszázalékosan megvalósítani. Elég kevés időnk volt. A Dán elnökség elején a Brüsszel 1 és az európai örökösödési jog kérdése is még nyitott, az európai szabadalom, szabadalom védelem rendszere sem zárult még le, de ez nagyon sok pozitívummal járt. Igen, részletes munkálatokról volt itt szó, de nagyon alaposan dolgoztak, és ezt nagy örömmel e, tudom megállapítani. Igen, profi módon dolgoztak az illetékesek, a népát nevében is köszönöm. Elnézést, azt gombat nyomta, mondja az elnök. Jó, mindenre, minden kicsit össze van kavarodva, szavarodva. Most van-e további kérdés, hozzászólás? Gargani kolléga, illetve még előtt egy német kolléganő. Németül fogok beszélni. Mm, Berliniként szeretném üdvözölni az Oderán túli kedves barátainkat. Szerintem az egyik legnagyszerűbb elnökség volt, amelyel eddig találkoztam jelentéstevő vagyok, aki az anyagi jog kérdésével foglalkozik. Több találkozó volt, ami például, bocsánat, a vagyon megosztás kérdését, tehát az életási közösségek esetében pozitív hatást tudtak elérni, pozitív hatással voltak az otthoni politikai vitára is, Nos, nagyon jó, hogyha az ember otthon a saját házatáján pozitív eredménnyel jár, ami a szabadalmakat illeti, hihetetlen sebességgel vittük ezeket végig, de azt hiszem, hogy igen, alapos munkát végeztek. Azt hiszem, hogy a végén már minden héten találkozunk, és örülök annak, hogy ez a téma nagyjából lezárult. Lichtenberger asszonyjal ellentétben kicsit másként gondolkozom erről. Ha hihetetlen nyomásnak voltak kitéve önök is. Ha nem lett volna ez a hihetetlen nyomás, akkor azt hiszem az a helyzet alakult volna ki, hogy megint elhúztuk volna, mint a rétes tésztát. Tehát azt hiszem, hogy a tárgyalásokat vezető kolléganő kiváló munkát végzett. Gargáni kolléga. Presidente, jó. Elnök úr, azt gondolom, hogy már a plenáris ülésen múlt héten, amikor a lengyel elnökségről beszéltünk, azt hiszem mindannyian nagyjából a parlamentben pozitívan értékeltük a lengyel elnökség munkáját. A miniszter úr is mérleget vont itt, kiváltképpen ami az igazságügyet illeti, az a területet a lengyel elnökség először került megrendezésre, és az elmúlt hat hónapban azt hiszem, azt láttuk, hogy milyen energiával, milyen elánnal hisz Lengyelország Európában. És miniszterként közösségi megoldásokat talált tisztelt miniszter úr, és ezt szeretném kiemelni, hiszen erről van itt szó. Itt van a nagy vita ebben a házban, és a közösségi megoldások itt, kormány közi megoldások amolt, aztán szoba került ugye a szerződésmódosítás. A szerződésmódosítás lehet, hogy ilyen kettőséget fog majd felvázolni, kétféle módszert. Néhány területen a lengyel elnökség igen elkötelezett volt, például a szabadalmak területén, ahol sok eredményt értünk el. Sokszor évek telnek el, vagy legalábbis hónapok, az első állásfoglalás és a végleges vélemény között. Sokszor igen apró lépésekkel lehet csak előre haladni. <clears throat> Hát az a helyzet, hogy meg kell próbálni mindenkinek megfelelni, de hát nem könnyű azoknak, akik hamarabb akarják ezt a szép Európát előrevinni. De a legfontosabb problémák, ha megoldjuk őket, akkor azt hiszem, hogy ezek oda vezetnek, hogy valóban létrehozzuk azt a bizonyos Európát. Nos, ami a problémákat illeti, az elnökség azt hiszem, hogy a problémák kapcsán sok eredményt is elért. A Brüsszel egyre gondolok, aztán ami az Európai Unió ami például az örökösödési jogot, a kötelmi jogot illeti, ezek nagyon nagy problémák. És ahol igazán meg lehet őket oldani, ez oda vezet, hogy közösségi szinten találunk megoldást. Aztán egy vegy, vegyületből, egy keverékből egyfajta kohézió, összetartás alakul ki a kormány szintű problémák, nemzetközi problémák, ugye megoldhatóak, feloldhatóak ezáltal. Nagyon fontos, hogy ez így is történjen. Mert így találjuk meg a közösségi megoldást más problémákra. De a következő években lehet, hogy a következő ö, elnökség találja majd a megoldást a nyitott kérdésekre. Ami ezt bizonyos hagyatéki igazolvány bizonyítványt illeti. Az elmúlt parlamenti ciklusban is beszéltünk róla, mely lehetséges megállapodás történhetne az első olvasátnál, lehet? ennek örülnék, nem tudom, hogy ez lehetséges-e. Azt hiszem, hogyha hogyha ilyen fegyelmezettek maradunk, mint az elején, akkor szerintem találok megoldást. például ajándékozások. Ide, tartoznak az, ide tartozik az ajándékozás, amit egy fontos problémát vet fel. Volt egy általános eszmecsere a kötelmi jogokkal kapcsolatban, kötelmi szerződésekkel kapcsolatban múlt héten. Ez egy olyan folyamat, amit még előre kell lendíteni. Én azt gondolom személyesen, én is hozzájárultam módosítókkal ehhez a kérdéskörhöz, nem itt hozzájárultam a lehetséges megoldáshoz. Most, ami az illetékes bíróság meghatározását illeti, a határidők módosítását. Azt hiszem, hogy ezen a területen is akkor is, hogyha januárban talán nem tudunk megállapodni, de talán jövőre valamikor megtaláljuk az egységes megoldást egy olyan problémára, amely alapvető fontosságú Európa előre menetele szempontjából. Aztán zárásképpen, hogy mondjam el még a következőket. Az elnökséget adó országnak összehangoltan kell fellépni az ilyen problémák megoldásánál, abban biztos vagyok, hogy Lengyelország a következő hat hónapban, a Dán elnökség alatt, azt hiszem, hogy Lengyelország nagyon sokat tanult a hat hónap alatt, akkor is, ha nincsenek már a tanácsi ülészékben. Köszönöm szépen, Baltasar kolléga. Grazie, Presidente. Anch'io voglio dare atto alla Presidenza polacca dell'impegno, della disponibilità e direi anche della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 Herzlichen Dank, da habe ich mich auch selbst auf <clears throat> die Rednerliste. Köszönöm szépen, most magamat is beírtam a hozzászólók listájára. Tény, hogy a lengyel elnökség eredményei igazán jók hogy persze száz százalékig nem jönnek be a dolgok, ahogy az ember elején kívánja, ez teljesen normális dolog. Nem ismerek olyan elnökséget, ahol ez másképp lenne. 94 óta itt képviselőként nagyon sok elnökséget láttam. Ami nagyon érdekes, hogy ilyen sok mindent el tudtak érni ilyen rövid idő alatt. A szabadalom szóba került például. Szubjektíve az a benyomásom, hogy gyakorlatilag három és fél hónap alatt, amiről itt beszélünk, ugye volt nyári szünet is, aztán december második fele, ugye megint csak karácsony kezdődik már, itt sok minden már sok mindenre már nincs lehetőség ilyenkor, és többet értek el ennyi idő alatt, mint kilenc és fél év alatt korábban. Ez tényleg, ez egy komoly eredmény. Hogy most a végén persze egy néhány téma még nyitva marad, mint a bíróság, székhelye, stb. és apró szépséghibák még vannak, de ezeket ki lehet javítani belátható időn belül ami a szabadalmi jogalkotást illeti, azt hiszem, hogy ezt a tevékenységet mindig a lengyel elnökséggel fogják közhangba hozni. Azt gondolom, ez egy nagyon komoly eredmény és nagyon örülök annak, hogy ezen központi, egységes piaci probléma megoldásában ilyen nagy lépést tettünk előre, és tényleg sikerült közelebb jutni a megoldáshoz, amikor elkezdtük a szabadalomról folyó vitát a belga elnökség alatt, újra kezdtük, hogy úgy mondjam, akkor azt mondtam, nagyon messze az alagút végén látom a fényt, és most azt látom, hogy már a kijárat felé közeledünk. Gyakorlatilag a fény többet tölt be, mint a sötétség, az ember, ha visszafelé néz, akkor látja a sötétet, előrefelé már világosság van, és ez egy nagy eredmény. Köszönöm szépen az elkötelezett munkát a lengyel elnökségnek, például a társasági jogi irányelv esetében, esetében, itt, ahol a mikrovállalkozásokról volt szó, azt hiszem sikerült tényleg javulást elérni, például azzal, hogy konstruktív módon dolgozott a lengyel elnökség, ami pedig a kötelmi jogot illeti, ez azt hiszem, hogy itt a parlament szempontjából is rendkívül fontos. Hát jó, tudjuk, problémák lesznek, ezt az elejétől fogva tudtuk, kreatív új gondolat volt, van valami forradalmi benne, amit itt Reding asszony elindített, elindított, ez hosszú időszakot követel, hosszú menetelés következik, a tagállami képviselők, az érintettek is természetesen időnként ellenállást tanúsítanak, de azt hiszem az alapvető gondolat nagyon jó. Köszönöm szépen a lengyel elnökségnek és az ügy egész jó startot vett a tanácsban. Vagyis összességében nagyon pozitívan tudom értékelni ezt az elnökséget, és nagyon szoros volt az együttműködés a szakbizottság és a lengyel elnökség között. Azt hiszem, nagyon hatékonyak voltunk, és a kiváló lengyel eredmények összefüggenek ezen szakbizottság munkájával is. Mivel további hozzászólás nincs, akkor azt javaslom, hogy nem tudom, kit felejtettem el. Nem, Zialug úr, miniszter úr, parancsoljon. E, moje zadanie jest z jednej strony... E, Mit mondhatok? Az én feladatom úgy tűnik e, könnyebb bizonyos értelemben, ugyanis nem, nincsenek további kérdések, amelyekre most válaszolnom kellene. Sok elismerő szót hallottunk, ami nagyra értékeli azt a munkát, amit részünkről végeztünk. Köszönöm szépen. Még eh, kellemesebb ezeket a szavakat hallgatni, mert nagyon keményen dolgoztunk az elmúlt hat hónapban. Ugyanakkor ö, eh, már en, már ezt jóval korábban, mint egy 12 hónappal korábban elkezdtünk dolgozni az elnökség érdekében, felkészülni, és maga a felkészülés is része ennek a munkának, és való, most azt láthatjuk, hogy ezt megért, megérte, tehát végül is ezért kapunk elismerést. Azt is sikerült mutatni, hogy mennyire kapcsolódunk és kötődünk a közösségi szellemhez, a közösségi célokhoz. Gargani úr említette, igen, mi valóban hiszünk az Európai Unióban. Hölgyeim és uraim, a közelmúltban emlékeztünk meg a Marshall tervnek a bevezetéséről 30 évvel ezelőtt. Lengyelországban. Ez mindössze 30 éve volt, és hogyha 30 évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hogy itt fogok majd egyszer ülni az Európai Parlamentben, és a lengyel elnökség nevében beszélek az Európai Unióban, akkor azt mondták volna, hogy az teljesen hihetetlen és teljesen képzelődik az illető ugyan reméltük, hogy a kommunista rendszer összeomlik majd egyszer valamikor, azért azt senki sem merte remélni, hogy ilyen gyorsan bekövetkezik. Éppen ezért értékeljük nagyon nagyra, hogy az Európai Unió tagjai lehetünk. Ez rendkívül értékes dolog számunkra, és ezért kínálunk új, innovatív megoldásokat, és igyekszünk ezeket megvalósítani a lengyel elnök, elnökség folyamán. A kötelmi jog, a kereskedelmi jog teljesen új, új harmonizációs módszerek ezek az európai jog területén, és tulajdonképpen opcionális választható jogi mechanizmusokat hoz létre. Korábban ilyet még sosem próbáltak ki, ez egy teljesen új hozzáadott értéket jelent az európai jogalkotásban. Nyilvánvaló volt kezdetektől fogva, hogy ez az új és modern megközelítés sokkal nagyobb vitákat fog eredményezni, mint ami le, akkor lett volna, hogyha a szokásos eljárásokat, utakat követjük hat hónappal ezelőtt semmiképpen sem volt még világos, hogy az Európai Bizottság eh, egyáltalán fog-e bármilyen javaslatot elő, előterjeszteni. Tárgyaltunk itt egymás között a parlament falain belül, és a javaslat végül is eh, megszületett. Az Európai Parlamentnek a támogatása a szöveg tekintetében és a módszereket illetően is végül is egy nagy sor nyílt vitát eredményezett a témakörben. Lengyelország igyekezett objektív vezetője maradni az Európai Uniónak. Nem titok, hogy nem minden benyújtott javaslat volt számunkra kellemes, legyen elnökség számára, Különböző belső problémákat is okozott némelyik. A mi hazánkon belül voltak ezek problémák, de igyekeztünk objektívak maradni. Mindenképpen tárgyalni kívántunk. És úgy gondolom, hogy ez eredményezett egy be, olyan belső vitát, ami még jelenleg is folyamatban van Lengyelországban is. És nem tudom előre megjósolni ennek a vitának az eredményét, de igyekszünk semlegesek maradni a tárgyalások során. Nagyon sok véleménykülönbség volt a tagállamok között, ez kitűnik ebből az anyagból is, de mindenképpen igyekeztünk objektívek maradni. Hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy a lengyel elnökség és a lengyel kormány nevében beszélek, és elmondhatom, hogy ez a nehéz hat hónapos időszak nehéz munkát jelentett, és ugyanakkor mindenképpen nagyon jövedelmező volt valamennyien számunkra, mert sok tekintetben, sok ügyben jelentős előrelépéseket értünk el. Az együttműködés önökkel kitűnő volt, nagyon kellemes és nagyon profi. Nagyon sok támogatást kaptunk önöktől, és ezért szeretném ezt megköszönni teljes szívből a jogi bizottságnak. Köszönöm. Köszönöm a lengyel elnökségnek még egyszer a végén. Más nem maradt hátra, mint hogy kellemes ünnepeket kívánjak, és újra is újra találkozunk szerintem. Köszönöm szépen. Rendben, ezzel az ötödik napi rendi pont következik. McCarthy kolléganő itt van? Nagyszerű, ha itt van. Akkor pedig várunk, amíg megtalálja a helyét, és meg is kezdjük. Ich wünsche Ihnen auf alles Gute und ja, hat Freude gemacht, hat Spaß gemacht. Punkt 5, Transparenzrichtlinie. Az átláthatósági irányelv parancsoljon, az előadónak adok szót. Well, uh, thank you, President. And... Köszönöm szépen, elnök úr, és természetesen ez az első véleménycsere erről a jelentésről. A szándékom valójában mindössze annyi, hogy néhány kérdést szeretnék felvetni, amiket fontosnak tartok, és hogy kezdjük el a vitát az árnyék jelentéstevőm és én és más tagokkal együtt dolgoztunk, eh, hogy előkészítsük ezt a jelentést. Úgy gondolom, hogy nagyjából mindenki tisztában van, hogy miért került sor erre a jelentésre, illetve a, az átláthatóság irányelvvel kapcsolatban, és hogy bizonyos kötelezettségek mit jelentenek, hogy átláthatóbbak legyenek a piacok, amikor tőkét gyűjtenek, és hogy sokkal hatékonyabb is legyen, mint a jelenlegi átláthatósági rendszerben, például a ö, különböző tulajdonviszonyokat tekintetben. Ez egyben fontos a befektetővédelem szempontjából is, és az is világos, hogy az irányelv a ö, felelős üzletvezetéssel kapcsolatban került kialakításra, illetve benyújtásra, mint már említettem. Ez szorosan kapcsolódik az ország jelentésekhez, és különböző szabályok kerültek elfogadásra, illetve kerülnek még 2011 végéig. Az Egyesült Államokban is a Frank Dott törvény is ide ebbe a körbe tartozik. Tehát az átláthatóságot az értékpapíroknál a szabályozott piacokra vonatkozik, és ezért fontos, hogy bizonyos információk rendszeresen eljussanak a piachoz. Ezért vannak éves, fél évi, negyedéves jelentések, a különböző szavazati jogokról adhok információk is fontosak, és tehát elég jó az, hogy a különböző irányelveket koordinálni tudom tekintettel, hogy más területeken is érintett vagyok. Az átláthatóság irányelvvel a, van itt egy szakadék az értesítéssel kapcsolatban, és a kérdés felvetődött a negyedévenként benyújtandó jelentések mekkora terhet jelentenek a kisebb vállalatok számára illetve hát a globális pénzügyi válságot ugye szeretnénk elkerülni a jövőben. Ezért a javaslat egy olyan átláthatósági megoldás, ami a gazdasági érdekeket szolgálja, továbbá a negyedik, negyedéves jelentések még fontosak. A hatástanulmány, a becslésekre, két és hat ezer euró közötti esetekben a kisebb vállalatoknak, és a 80 és 30 munkanap a nagy kibocsátó vállalatok számára. Ez benne van a a jelentésben, és a, különösen a kibocsátó vállalatoknak fontos, hogy világos, egyértelmű jelentéseket nyújtsan, nyújtsanak be, lévén, hogy ez a befektetőknek nagyon fontos. Fontos a megfelelő szankció és intézkedési rendszer, és a bizottság megnézte azt is, hogy milyen szankciók hiányoztak az eredeti irányelvből, és amik az, a részben a válsághoz vezettek ilyen tekintetben ez az irányelv ez figyelembe veszi ezeket az elemeket, és oda irányítja a figyelmet. A minimális sztenderdeket fogalmazza meg valamennyi tagállamokra, illetve a szankciók tekintetében is. A szankció típusokkal, a büntetési összegekkel foglalkozik, és természetesen az, hogy azzal is, hogy nyilvánosságra kerüljenek a szankciók. A bizottság azt javasolja, hogy a piaci hatóságok nem kötelező mintákat hozzanak létre valamennyi tőzsdéjegyzett vállalat esetében ezek kerüljenek alkalmazásra, és ez mondjuk lényegesen csökkentetni a költségeket a kis és közepes vállalatok esetében. hogy milyen típusú információkat kell megadni a pénzügyi adatok között a vállalatok részéről az, az országonkénti jelentésekben meg kell fogalmazni annak érdekében, hogy azonos feltételek között működjenek ezek a vállalatok. Nyilvánvaló, hogy elsősorban a kormányzatnak történő befizetésekkel foglalkoznak ezek a jelentések, a kitermelőiparágaknál is, és nagyon fontos, hogy vannak bizonyos követelmények, amelyek jogszabályokban meghatározottak. A Dovili jelentésbe foglal, ilyen nyilatkozatba foglalmazottaknak is továbbá meg kell felelniük a vállalatoknak, a gáz, olaj és egyéb vállalatok esetében nagyon fontos, hogy milyen befizetéseket teljesítenek a kormányok irányába. Az Európai Uniónak a parlamentnek van már ezzel kapcsolatban állásfoglalás, és ezért fontos, hogy ezekkel a befizetésekkel foglalkozzunk, mert ez egy nagyon jelentős lehet az állami bevételek szempontjából, különösen olyan országokban, amelyek természeti erőforrásokban gazdagok. Ez ide kapcsolódik még a számviteli irányelv is, és az árnyékjelentés tevőimmel együtt fogok, valamint más kollégákkal szeretnék együtt dolgozni a jövőben a konkrét speciális kérdésekben, ahogy majd haladunk előre a megfogalmazásban. Dankeschön, Frau Kollegin Lichtenberger, bitte. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a jó áttekintést. Számomra ebben a kérdésben megint csak egy alapvető ellentmondás merül felül a transzparencia és a bürokrácia között. A transzparencia elhárítása, a bürokrácia mentesítés zászlaj alatt történik. Azt mondják, hogy nem szabad senkit azzal terhelni, hogy jelentéseket készítsen, mert az túl nagy bürokráciát jelent. Éppen ezért aztán ezzel a transzparencia is szóba kerülhet, és hát ez természetesen nem tetjük lehetővé, hogy a bürokrácia és a transzparencia ilyen rossz szövetséget kössön. A helyzet az, hogy transzparencia nélkül nem alakulhatnak jól a dolgok, mert hogyha hosszabb ideig el lehet valamit titkolni, úgyis kiderül, és annál jobban fáj. Éppen ezért azt gondolom, hogy a transzparencia követelmények ezeket eh, a bürokrácia mentesítéssel eh, leküzdeni. Hát ez nagyon problematikus ügy. Aztán még egy dolog, amire felhívnám a figyelmet, önmagában az átláthatóság, tehát hogy valamit közzé teszünk, ez más piaci szereplők számára is lehet érdekes, de akkor csak, hogyha ez az információ érthető is. Hogy igen, a transzparencia akadályozásra egy trükk például, hogy egy nyelv nem világos, például a utolsó adatok továbbítása más államoknak, ha valaki meg akarja tudni, hogy mit tárolnak róla, azt olyan formában kapja meg válaszként, hogy gyakorlatilag nem érti meg öt szakértő nélkül. Nem tudja kiolvasni sem. És ha pénzügyi eszközökről van szó, akkor még fokozottabban igaz ez, hiszen ezek nagyon átláthatatlanok, hogy úgy mondjam, és nagyon nagy a változás ezen a területen, illetve nagyon gyors a változás ezen a területen, és ezt is látnunk kell, ha ez itt szóba kerül. Tehát például közzététele annak, hogy hol vannak ilyen kötelezettségek, itt nagyon fontos harmadik államok vonatkozásában is elgondolkodni ezen, vagy hogy úgynevezett feltörekvő országokról beszélünk, azt gondolom, hogy itt komoly viták lesznek jelentős mértékben, nem csak a feltörekvő országokra igaz ez, hanem a nagy keleti szomszédról is ezt mondhatjuk, hogyha ez a kérdés me felmerül, akkor bizony nagy nehézségeket tud támasztani a mi piaci részvevőinknek, vagyis az átláthatósági követelményeket rendkívül szükségesnek tartom, és nagyra tartom, és hangsúlyozom, és remélem, hogy ilyen módon te, tudjuk itt közzétenni a véleményünket. És hát én vagyok az árnyék előadó a frakcióm nevében, és ezért a listán szereplök, és őszintén szólva elégedett vagyok, és olyan értelemben, hogy igenis igazam volt megint. 2003-ban történt az első transzparencia irányelvet, átláthatóság irányelvet, akkor fogadtuk el, akkor nem a jogi szakbizottság csinálta, hanem a gazdasági szakbizottság ezt a területet, és a, ők javasolták, hogy a negyedéves jelentést kellett bevezetni, vagy kellett volna bevezetni, és már akkor a szakbizottsággal a hátam mögött harcoltam, hogy kötelezően be kell ezt vezetni az ekkor akkoriban más véleményem volt, és az eredmény az lett, hogy negyedéves tájékoztatókról beszéltünk, tehát ez egy gyengébb kötelezettség számomra. A negyedéves jelentés mindig egy rövid távú gondolkodással függött össze, és nem a hosszú távú fenntartható gondolkodással. Az egészet úgy lehetett volna megcsinálni, hogyha kötelezővé tesszük a tőzsdén jegyzett vállalatok számára összességében ezt a negyedéves jelentést. De már akkor láttuk, hogy hát bizony, nagyon röviden ragaszkodtunk a részvénypiaci fejleményekhez ezzel a fenntarthatósághoz ennek semmi köze, időközben a G8-ak, a G20-ak is okosabbak lettek, meggyőződtek arról, hogy nem kell ez a kötelezettség, akarják szüntetni, és ha a szöveget jól értettem, akkor ez odáig megy, hogy a tagállamoknak nincs joguk arra, hogy nemzeti jogot vezessenek be ezen a területen, hanem egy általában megszüntetik a kötelezettségeket vagyis magánjogi megállapodások határozzák ezt meg, és ez szerintem ez egy nagy előrelépés a fenntartható hosszú távú tervezés szempontjából, ami pedig a country by country reportingot illeti, országról országra történő jelentéstételt illeti. Azt gondolom, hogy jobban meg lehet csinálni, egyszerűbben meg lehet csinálni ezeket a dolgokat országról országra Hát Lichtenberger asszony is említette ezt, valahol egy észszerű határt meg kell húzni, egyszerűen azonoknál fogva, mert a kisebb vállalatok az ilyen horizontális terhelésektől nagyon szenvednek, sokkal jobban, mint a nagy cégek, mert ez nagyobb költségeket jelent számukra. Éppen ezért azt gondolom, hogy ezt még meg kell vizsgálnunk, hogy hogy, hogy tudunk itt megoldást találni egyébként. Azt is szeretném elmondani, hogy érthető információkkal kell szolgálni, ez is egy olyan tapasztalat, ami sok éves jogalkotási területekre, vagy jogalkotási tevékenységre vezethető vissza. Ugye az információs overkill az egyik véglet, elképesztő mennyiségű információt adnak, amit aztán senki se olvas el. Egyszerűen nem lehet megérteni, mert olyan tömegű információt adnak. Azt hiszem itt is helyes irányba léptünk, hogy ezt egyszerűsítjük, és egyértelmű, érthető információkat kapjunk. Egyébként pedig szükségesnek tartom, és McCarthy asszonynak nem lesz gondja ezzel, meg nekem se vele, hogy a két jelentést összhangba hozok egymással, és akkor azt hiszem jó együttműködés alakulat ki a e, számviteli joggal kapcsolatban, és az átláthatósági jog is jó összhangban legyen. Ennyit árnyék előadóként. Nem látok hozzászólót pillanatnyilag. Még egyszer szót adok a jelentés készítőjének, aztán tovább is megyünk. Parancsoljon. Well, thank you. Nagyon szépen köszönöm a megjegyzéseket. Szerintem fontos, hogy a vita elején a főbb témákat kiemeljük, amelyek foglalkoztatják a kollégákat. Megértem Lichtenberger asszony álláspontját, ami transzparencia, átláthatóság kontra bürokrácia. Mit is értem meg? Azért, mert a különböző közzétételi jelentés készítési beszámolói kötelezettségekről beszéltünk az EKON bizottságban. Nos, a kkv esetében ugye jó lenne néhány követelményt törölni. Ha megnézzük a számokat, az azt jelentette, hogy a cégek 90 on nem készítene beszámolót. Hát nem ez a cél, hogy a KKV-k terei csökkentendő, senkiről nem tudom, majd semmit. Nos, amit Léner úr mondott, ami a negyedéves jelentés készítés törlését illeti, az nem azért, hogy minden az egész éves jelentést törölnék. Megnézzük majd, hogy mik a követelmények, meg kell megnézni a KKV-knak, mert azért a KKV-knak is vannak azért kötelezettségeik. Világosan meg kell fogalmazni, hogy melyek azok, meg kell felelniük az átláthatóság követelményének. A negyedéves jelentés nem az egyetlen formája ennek. Az az ESMA ügynökség ugye kisebb cégeknél azt javasolta, hogy különböző modelleket vagy, vagy sablonokat készít elő. Mi nem szeretnénk nem szeretném megkötni a KKV kezét, nem szeretnénk, hogy hátrányos helyzetben legyenek a nagyokkal szemben. Nagyon is érzékenyen tudok erre a kérdésre reagálni. Nem szüntetjük meg a jelentéskészítési kötelezettséget általában, de oly módon szeretnénk kialakítani, hogy a kkv ne szenvedjenek kárt. Más hozzátenni valóm nincsen jelenleg. Üdvözlöm nem csak a megjegyzéseket, amelyeket a szakbizottságban tesznek, de ha el akarják küldeni a véleményüket, ötleteiket, nagyon szívesen bedolgozom őket a munkaanyagomba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az a hatos napirendi pont gyakorlatilag zöggenő mentesen csatlakozik. Jelentéstevőként meg is adom magamnak a szót. Röviden eh, elmondanám, hogy miről is van szó, hiszen az helyes, hogy itt is speciális szabályokat dolgozunk ki a kisvállalkozások számára, csökkenteni kell a közigazgatási terheket, ugye azzal, hogy a függelékben megandadó adatok néhány alapkérdésre szorítkoznak, ezen felül nem kell további információkat szolgáltatni, ami a KKV-k méretét illeti, mi a kisvállalkozás, 50 munkavállaló, 10 millió éves forgalom, 5 millió mérleg, főmérlegkönyvi összeg lenne egy ilyen határ. Azt gondolom, hogy a küszöb értékek, hát ha megnézzük, hogy mi mindent követelnek, szerintem alacsonyabb küszöb érték, erről még lehet persze beszélni, vitázni, aztán, ami a kis és középvállalkozások eh, éves elszámolását, ugye van egy külön mikrovállalkozás, ott kompromisszumot jutottunk, még nem szerepelnek ezek a kompromisszumok a jogi szövegben, de automatizmusként be kell majd vezetni, politikai megállapodás születik erről, és ha megnézzük a KKV-kat, illetve a nagyvállalkozásokat, ha megnézzük az éves elszámolásokat, aztán, ami a tagállamok szerepet illeti, az egész egyszerűt, az egész rendszert egyszerűsíteni kellene, a tagállamokra koncentrálnánk. Fontos az, hogy a közérdekű szolgáltatásokat biztosító cégeknél nagyobb a az átláthatóság jelentősége, például a nyersanyag termelő, kezelő cégeknél. Itt ugye kapcsolódik a McCarthy kolléganő által már említett átláthatósági irányelv, ami pozitívum, az, hogy továbbra nem akarják a KKV-kre ráerőltetni egy másik elszámolási modellt. Mi már többször úgy gondoltuk, hogy a nemzetközi könyvelési, mérlegkészítési sztenderdek nem alkalmasak az európai KKV-k esetében alkalmazása. Alapvetően ezek azok az elemek, amelyekről itt szó van, azt hiszem, a javaslatok, bizottság javaslatok alapvető tendenciája pozitív, ugye nagyobb átláthatóságot szeretnénk garantálni, a az adminisztratív költségeket, kiadásokat, terheket csökkenteni szeretnénk, így lehetne a kkv számára elérni a versenyképességet. Ezt mondanám így gondolatébresztőként, vitaindítóként, egy munka dokumentum, eh, egy tervezet elkészül, amikor ez elkészült, akkor eh, lehet erről vitázni. Egyeztetni fogok majd McCarthy asszonya, van-e hozzászólás? McCarthy kolléganő. Én azt hiszem, nagyon várom a munkadokumentumot, mert akkor tényleg azt hiszem látjuk papíron a gondolatokat mind a két javaslata kapcsolatban. Nem akartam belemenni a részletekbe, csak néhány kérdést szeretnék megemlíteni. Ahogy ön is említette, az Ekon Bizottság már foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, már elkészült egy állásorolás. Néhány terület, amelyet szeretnék közelebbről megvizsgálni, nem szeretnék semmilyen, semmihez kötődni. Ha megnézzük a beszámolási vagy elszámolási kötelezettséget, nem csak a nyersanyagok kitermelésével foglalkozó kérdést kell megnézni, be kell néznünk, hogy Ugye a kifizetéseket akkor kell közétenni, ha valóban érdemi vagy, vagy nagy jelentőséggel bírnak. Um, aztán, ami a belső jelentés, vagy elszámolási, vagy jelentés készítési rendszert illeti, különböző cégeknél különböző jelentéskészítési modellek működnek, tehát az adatok nem vethetők össze. Az USA-ban még mindig azon dolgoznak, a Dodd-Frank jogszabály következtében próbálnak egy ilyen rendszert kidolgozni, ezt majd közelebbről meg kell vizsgálnunk az amerikai példát. Aztán meg kell nézni, hogy meg kell -e erősíteni az adózása kapcsolatos elszámoltathatóságot. Mert ez lehetővé tenni a kormányoknak, cégeknek, hogy az állampolgárok megnézhetnék, hogy mindenki megfelelő mértékben kiveszélye az adóterhekből a részét. Nos, én tudom, hogy tisztelt elnök kollégám, egy munkadokumentumot fogsz készíteni erről, de azt hiszem, hogy ezeket még jobban meg kellene nézni a közeljövőben. Köszönöm szépen. Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. Én arra szeretnék utalni, ahogy már a mikroentitásoknál, KKV-knél és általában a cégeknél mindig nagy problémákat okoz az, hogy hogy határozzuk meg a határokat itt vannak a legnagyobb nehézségek, mert a struktúrák az egyes tagállamokban nagyon eltérőek, mármint a vállalkozói struktúrák. Ha egy példát említhetek a saját régiómból, csak mikrovállalkozásaim vannak az adott definíció szerint. Három-négy nagyobb piacvezető struktúra van. Aztán oda kell figyelni, mert ami a kötelezettségeket illeti néhány dolgot, hát az egész informatikai ágazat az ugye kiszervezett cégekből áll, hivatalos kis KKV-k, amelyek azonban nem kis vállalkozások. Mert egy fix hálózathoz kapcsolódnak, egy anyavállalkozáshoz kapcsolódnak, felszerelésüket onnan kapják, tehát oda kell figyelnünk arra, tehát a, az átláthatóság és a felelősség előli menekülés nem szabad, hogy túlzásba, tehát vezető szabad, hogy túlzba viszük azt, hogy a, ugye a KKV-k bürokrácia mentesítése nem szabad, hogy oda vezessen, hogy minden elől megfutamodhatnak a cégek. Kiváltképpen az olyan mikrocégeket kell megvizsgálnunk, amelyek egy nagy anyacégtől függnek. Meg kell nézzünk a strukturális hatásokat, hogy az ilyen szabályok pontosan mit jelentenek. Amit McCarthy kolléganő mondott, fontos, hogy az éves elszámolásnál a KKV-kat nem szabad túlterhelni, nem szabad túl sok számviteli szabályt betartatni velük. Ugye van az EFSA, vannak a nemzeti számviteli könyvvizsgálói szabályok. Németországban az a baj, hogy három-négy szabványt kell figyelembe venniük a cégeknek, három-négy jelentés kell évente készíteniük a németországi viszonyok miatt. Erre ez persze nem fogadható el. Azt hiszem, hogy valóban oda kell figyelni és harmonizálni kell. Nem szabad, hogy az egyszerűsítésnél további követelményeket hozzunk létre, amelyek inkább bonyolítanak elnök nem szabad a nagy cégekre vonatkozó könyviteli szabályokat, szabályokat ráerőltetni egy kis cégre, hogyha egy kis cég egy nagy konszern része, akkor arra amúgy is a nagy konszern szabályai vonatkoznak. Ami a kiterjesztés illeti, itt csak a kitermelő cégekről van szó. Én ennyiben is hagynám. Most azért ne vigyük túlzásba, mert különben egy olyan ponthoz érkezünk, ahogy említettük, egy informatikai overkill alakul ki, azt se tudjuk a végén, hogy mi legyen a KKV-kkel, ami a nyersanyag kitermelést illeti. Azt hiszem, itt a nagyságtól függetlenül lehetne eljárni. Ez ugye összefügg a fenntarthatósági vitával másokkal. Azt hiszem, hogy értelmes dolog lenne Lichtenberger asszonynak igaza van, a nagyság kérdése egy ezer munkatársat foglalkoztató céget nem lehet úgy kezelni, mint 130 ezer fővel dolgozó céget. Azért erősen feledkezzünk el, amikor megnézzük ezeket a szabályokat. Azt hiszem nehéz kérdés lesz, nehéz elhatárolási kérdés, de kompromisszumot kell majd találnunk. Van-e ezzel kapcsolatban megjegyzés? Nagyon szépen köszönöm, nincs. Köszönöm szépen, és rátérünk a hetes napi rendi pontra, a jelentéstevő asszony Diana Wallace kapja meg a szót. Uh, thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a Róma 2-es kérdéssel kapcsolódik. Számos véleménycsere volt már be a témakörben a múltban és ez a jelentés tervezet a legutóbbi ülésünkkor került előterjesztésre. Csak hogy összefoglaljuk, a Róma 2-esben van egy hézag arra vonatkozóan, hogy a nem kötelmi jog területén milyen jog alkalmazandó, illetve a személyekre való jog esetében. Ez, ez egy nagyon nehéz egyensúlyi helyzetet jelent, sajtószabadság és ugyanakkor az egyénnek a joga, illetve és ez még bonyolultabb lesz egy olyan idő, tele, olyan időszakban, amikor a, a szociális médiák nagyon nagy teret kapnak. Megpróbáltunk számos megfontolást és konzultációt követően előterjeszteni egy olyan anyagot, ami a jogállamiság konfliktusában helyére teszi a dolgokat, és egyensúlyt teremt a nehéz esetekben. Miért kellett ennyi idő ehhez? Azért vett ez ennyi időt igénybe, mert mindig nagyon nehéz kérdésről van szó, és egyre fontosabb ez, amik látunk olyan problémákat, amik részben azok a, az ügyek okoznak, amikor komoly károk, károkat okoztak Angliában és Walesben, és az én saját hazámban is a kormány úgy foglalkozott ezzel, de szerintem, és szerintem ez nem lesz megoldás, és nagyon nagy komolyak Angliában és Veszben a jogi eh, eljárásnak a költségei. Ez két eh, oldalú ez a probléma. Egyrészt a más eh, joghatóság alá tartozó ala, alperesek tartanak attól, hogy mennyibe kerül az eljárás, a médiák, amelyeket ért, érinti ez Angliában, Walesben, attól tartanak, hogy itt a más tagállamokban pedig a magánjog adott esetben ö, ö, ugyancsak a nagyon nagy hatással lesz az árakra vonatkozóan. Tehát egy olyan helyzetben, amikor valamennyi ország az Európai Unión keresztül részt kell, hogy vegyen ebben az egyen, egyensúlyban, aminek az alapja az Európai Emberjogi Karta. A személyeknek a személyiséghez való jog, és ugyanakkor az egyéb jogok ütköznek. Ez valamennyi tagállamot érinti, de nagyon fontos lenne az is, hogy legyen egy egységes szabály az a szabály, amit én előterjesztettem, a kiindulási pontként a személynek a jogait veszi figyelembe, aki kártérítést kér, mondhatnám azt, hogy az áldozatnak a joga, ugyanakkor derogációt is figyelembe kell venni, hogyha a személy olyan kommentárokat mondott vagy tett, az a médiának, de nem Józani szerint nem gondolhatott arra, hogy ebből az adott országban, joghatóságban ilyen következményei lesznek, akkor derogáció érvényesül. Tehát mindenképpen valamilyen fair, tisztességes módon kell, hogy ez alkalmazásra kerüljön. A Brüsszel egyben a felperes megválaszthatja a jogot alkalmazandó jogot, abban az esetben, hogyha hitelrontó ö, dolgok hangzottak el vele kapcsolatban. Az újdonság a válaszadás joga, ami nagyon fontos a sajtóban, és amivel az adott joghatóság, illetve a lakhely szerinti jog szerint kell eljárni. Tehát itt vannak bizonyos eljárások, amik nyilvánvalóan vitát fognak okozni hosszú távon, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Javaslatokat tettünk arra is, hogy kell, hogy legyen valamilyen hosszú távú hatás, valamilyen mediációs lehetőség, egyeztetés, például amikor határon átnyúló problémák vetődnek fel. Ez is megint csak az új médiák kapcsán vetődött fel. És úgy gondolom, hogy a kollégák nagyon jól tudják, hogy én mennyire fontosnak tartom a perenkívüli egyességet, a mediációt. Nagyon fontos lehet ez az ilyen ügyekben. Nagyon gyakran előfordul, hogy egy teljesen hétköznapi személy találja egy nagyon bonyolult helyzetnek a közepén, és teljes mértékben hátrányos, hogyha bármiféle helyreigazítást vagy kárpótlást szeretne elérni és fontos, hogy azonos, azonos esélyekkel küzdjenek az érintett felek, médiák, vagy sajtó, vagy nagy lapok, sok esetben olyan pénzügyi nyomást tudnak gyakorolni, de ezeknek egy része is pénzügyi nyomás alatt van, és ugyancsak örülnek, akkor, hogyha vannak olyan megoldások, amik egyszerűsítik a határon átnyúló ügyeknek a rendezését. Tehát ezek voltak a az utak, tehát van egy javaslat a hagyományos konfliktus kezelésre, amikor különböző jogok ütköznek, és nagyon fontos az egyensúly teremtés, és talán elmozdulunk az egyezménye irányába, és a valamilyen mediáció közvetítés irányába. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Nagyon szépen köszönöm. Szerintem érdekes elképzelés, amit eh, meg kell néznünk, mert eh, Ez az igazságtalan helyzet, ami kialakul olyan emberek között, akik jogilag viszonylag könnyedén mozognak egy adott területen, egy, és egy napi, helyi napilap között, amelynek nincs ilyen lehetősége. Ami ugye elkerülés eljáráshoz vezet, ami nem mindig pozitív. Ha úgy tetszik, végül is az marad, Nagyon is egyszerű embereknél könnyű a helyzet, a többi, többieknél, különleges státuszú embereknél, akik különleges viszonyban állnak a joggal, ugyanáluk hírzáratot lehet elrendelni. A második pont, amit megtapasztalok, azt gondolom, hogy az új szociális médiának köszönhetően érzékenyebbek az emberek, mint gondolnánk. Hivatalos szinten talán nem is tapasztaljuk, az emberek azt látják, hogy van következménye annak, amikor hétköznapi egyéb emberek egy fényképen kvázi kitárulkoznak, azt hiszem érzékenyebbé váltunk. Egyre tudatosabbak az emberek, ezzel viszont időleg a mi felelősségünk is nő, de szerintem jó úton haladunk. Köszönöm szépen. McCarthy asszony. Azt hiszem, az én frakció még mindig megköszöni Wallis asszonynak a részletes és kiváló szak értelemről tanúskodó munkáját. Ez egy összetett jogi kérdés. Úgy gondoljuk, hogy meg kell védenünk az állampolgárokat, újságírókat, a szólásszabadságot, illetve a tájékozódáshoz való jogot is. Hogy hol is van az egyensúly? nagyon fontos, hogy azt megfelelő egyensúlyt megteremtsük. Azt gondolom, nekünk nagyon tetszik az az elképzelés, amelyet a jelentéstevő előterjesztett jelentésében, és én támogatom. Én az alternatív eh, békéltetési, médiációs közvetítési lehetőségeket támogatom. Tehát ne csak azoknak legyen -e lehetőségük, akinek pénzük van. Azt hiszem, hogy az alternatív konfliktus feloldás nagyon jó megoldás. Kérdés az, hogy hogy érjük el ebben a jogalkotási keretben. Mi szeretnénk a fórum vásárlást elkerülni, mert ez a szerződő felekre vonatkozó megállapodásokat eh, érinteni, tehát amikor mondjuk egy a vitában álló felek egy harmadik országban oldják meg a problémájukat. Nos, ami a parlament széles támogatását illeti, a tagállamok széles támogatását, egy kérdésem volna igazából a hármas bekezdése kapcsolatban, ahol a kiadók másfajta alkalmazást alkalmazhatnának az adott országban érvényes jogot kell alkalmazni. Nem tudom, hogy nincs a kockázat, nem abban kockázat, hogy ebben a fellebbíteli, fellebezési eljárásban a kiadók talán előnyösebb helyzetben lennének. Nem tudom, ezt kellene megnézni. Ez egy nagyon érzékeny terület, igen, körültekintően kell ezt az egyensúlyt megteremteni. Az összes, ami a rágalmazási kérdéseket illeti, ezek globálisak. Nagyon sok online kiadvány van, ugye szoba került a szociális média, ott is lehet azért becsületsértés, rágalmazás. Itt egyes egyének követhetik el ezeket a becsületsértési tevékenységeket. Vagy. De nagyra értékelem a jelentéstevő munkáját. Néhány apróság van, amelyben meg kellene állapodni, van még egy pár függőben lévő kérdés. Köszönöm. Danke, Frau Kollegin Wikström. Köszönöm szépen, Wikström kolléga. Köszönöm. Nagyon érdekes az, hogy itt a szakbizottságban ma a véleménynyilvánítás szabadságról beszélünk, miközben Václav Havel a téma, mi mindent tett a nyitottság, a véleménynyilvánítás szabadsága érdekében, a nyitottság egyre erőteljesebb és mindig erősebb lesz, mint a gyűlölet. A napjainkban ezen gondolkodunk a kampány, amit az interneten látunk, a netes mobbing. Láthatjuk, hogy milyen gyorsan lehet valaki tönkretenni egy kampányjal, kor gyorsabban, mint régebben a plegykalapok esetében. Valamikor királyokkal, híresiekkel szemben történt ez. Most órákon belül ezrek képesek valakire rárontani és azt gondolom, hogy egy ilyen központ gondolata nagyon jó gondolat. Szeretném még elmondani, mennyire fontosnak tartom, hogy foglalkozunk a szociális médiával és a új feltételekkel. A hozzáférés, a megközelítés természetesen lehet a véleménynyilvánítás szabadsága, de itt van a netes mobbing kampányok témája, ez rettenetesen terjed ez a dolog, és igazából nem csak a sérülékeny fiatalokat érint, hanem sok mindenki mást. Nagyon brutálisan képesek fellépni egyesek, és úgy gondolom, hogy az alternatív vitarendezési eljárásokat igenis figyelembe kell vennünk éppen a szociális médiával való foglalkozásban is. Azt gondolom, hogy Igenis jó dolog, hogy ezzel foglalkozunk, hogy elindulunk ebbe az irányba. Ez egy korszerűbb jogot feltételez, és inkább az egyesség, a vitarendezés irányába nyitott a jogalkotás. Erre kell, hogy szolgáljon. Szerintem ez egy fontos dolog. Lichtenberger asszony még egyszer. Szeretném még el mondani, hogy ebben a kérdésben differenciálnunk is kell alaposan. Van különbség, hogy valamit egy blogban olvasok, vagy az a Die Németországban, egy regionális labban. Ha a Zeit közli, vagy egy regionális uh, lap közli, akkor az hitelesebb, míg a hálón ez egy vélemény nyilvánítás, nem feltétlenül igazként látom én ezt. Vagyis a hatást is figyelembe kell vennünk. Ismerem én ezt a netes mobbingot, de azért tegyünk különbséget. Itt van a Bild, a Kronen Zeitung, a Sun, vagy egyebek. Ők is közölnek valamit, és azért itt azért lényeges különbségek vannak, rendszerszerű különbségek vannak a hatást tekintve is, nem csak jogi kérdés És ahogyan érzékeljük a hitelességet, az is szerepet kell, hogy játszon. Hogyha mindent egyként kezelünk, akkor azt hiszem, hogy a rosszakat fogjuk elkapni Wallis asszony. Köszönöm szépen, hálás vagyok a kollégáknak a kommentárokért. Azt gondolom, hogy egy ilyen javaslattal elkezdhetjük ráirányítani a figyelmet erre a területre mi az, amit tudunk csinálni, mi az, amit meg, érdemes megtenni, és mi az, amit egyáltalán nem. Ha visszamegyek a tanulmányra, amit a bizottság készített, és volt ideje arra, hogy megnézze ezt a problémát, és a tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy hatályba lépéssel, az egyezmény hatályba lépésével egy európai eszköz, eszköz esetében, hogy elég bátrak vagyunk, hogy ezt jól megvizsgáljuk, és egy horizontális eszköz mellett tudunk dönteni az e-commerce irányelv viszonyában is, és végigjárjuk ezt az egész utat, az szerencsés dolog. Azt kell, hogy mondjam, itt vonakodó vagyok, mert vannak nehézségek, de nyitott vagyok abban, hogy ha valaki felvállalja a kihívást a módosítások megfogalmazása során, pillanatilag igyekeztem annyit tenni, hogy egy kiegyensúlyozott munkát végzek ezen a nagyon nehéz területen, és megpróbáltam megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy az alternatív vitarendezési eljárásokat hogyan tudjuk figyelembe venni de az egyezmény hatályba lépésével egész Európában szerintem teret nyerünk arra, hogy itt tovább lépjünk egy új eszköz segítségével. McCarthy az, hogy felvettette ezt a témát, hogy veszélyes lehet adott esetben gyakorlatilag arról van szó, hogy a saját jókat ismétlik. Igen, azt hiszem, hogy egy észszerű balanszra kell törekednünk, és nem szabad túlságosan szélesre tárni a kapukat a nehézségek előtt. Azt gondolom, nagy érdeklődéssel várom a kollégák módosítóit. Valamikor januárban van a határidő, ugye? A tizedike. Na, most megtudtuk, tehát a tizedike január 10-e. Van tehát idő arra, hogy felkészüljenek a módosítóikkal is. Köszönöm szépen a kollégáknak a kommentárokat. Egy nagyon nehezen megoldható kezelhető probléma ez. Köszönöm szépen. Január 10-e, mint elhangzott a módosító határideje. A 8 es 9-es pont. Hát Pári Mur éppen nincs itt. Jó, Lichtenberger asszony viszont itt van. Ennek ellenére tehát, hogy Karimur nincs itt, belevágunk. Köszönöm szépen. Ez a jelentés, amely a közösségi jog végrehajtásával foglalkozik, alkalmazásával foglalkozik. Ez az egyik fő téma az Európai Unió jelenlegi gyakorlatában. Azt gondolom, erre kellene a leginkább figyelnünk, megérdemelni a figyelmet ez a terület, mert bizony megállapíthatjuk, hogy ugyan csökkennek a jogsértések. A megállapított jogsértések száma csökken, vagy legalábbis kevésbé látják őket, bár a kevésbé állapítják meg ezeket, de ez nem tényszerűen bizonyítja, hogy a közösségi jogot időközben jobban alkalmaznák. Egyszerűen arról van szó, hogy bizonyos mechanizmusok szabályokat annyira nem követnek gyorsan, nem olyan gyorsan reagálnak, hogyha a jogsértés alakul ki, és bizonyos területekre fókuszálnak. Tehát nincs még bizonyíték arra, hogy tényleg az eredmény ennyire jó, abban a tekintetben, hogy az európai jogot jobban alkalmaznánk. Most igyekszem nagyon pontosan nyomon követni, hogy az egyes tagállamokban mi történik ezen a területen de pillanatilag nem látom, hogy a jogalkalmazás ennyivel jobb lenne. Azt látom, hogy a panaszos számára egyre nehezebb, egyre átláthatatlanabb a dolog, és sajnos meg kell, hogy állapítsam az Európai Bizottság részéről, amit mi kérdésként felvetettünk a legutóbbi jelentésben, hát nem kaptunk választ rá, ami abban szerepelt. És én tényleg azt várnám el, hogy a vita folytatása érdekében igenis kapjunk válaszokat a felvetett kérdéseinkre. Ezt elkerülhetetlennek tartom, mert kedves kollégák, el kell, hogy mondjam, valamennyien rendkívül keményen dolgozunk a jog alkotásában, vagy a különböző formájú jogot alkotunk. 15-ször elmegyünk trilógusra, egész stábokat alkalmazunk a tagállamok szintjén, és mi gyűjtjük a szakértői véleményeket, meghallgatásokat szervezünk, azt az egész hatályba lép, és ignorálják. Azért ez nem működhet így. Minden egyes államnak igyekeznie kell, hogy a hitelességét jobban alátámasztja azáltal, hogy a döntéseit az alkalmazás során megfigyeli, és ellenőrzi, hogy alkalmazzák-e. Ha egy állam ezt nem teszi meg, és ez most vonatkozik ránk, hát akkor azért komoly nehézségeim vannak, akkor minek dolgozunk mi annyit ilyen keményen, igyekszünk intelligens szabályokat alkotni az európai polgár érdekében, ezt meg megkerülik, alássák akkor, ahol csak lehet, egyszerűen azért, mert egy egyszerű dokumentum a bizottság részéről válaszként megérkezik egy panaszra, és sokáig semmi utána. Vagyis azt kell, hogy mondjam, inkább szomorkodom, hiszen nagyon alaposan megvitattuk a kérdéseket, részletesen kidolgoztuk őket, és igazából nem jön reakció erre. Ezért azt gondolom, hogy a bizottság válaszát eh, el kéne várnunk. Ez egyszer nekünk is fontos, a hitelesség témája. Jó dolog szabályokat al- alkotni, de ha nem tartják be őket, ez számos példa bizonyítja. Olvassák el a kínai alkotmányt, hasonlítsák össze a gyakorlattal, például a véleménynyilvánítás szabadságának küldözése, vagy olvassák a magyar alkotmányt, és hasonlítsák össze azzal, ami most ott történik pillanatnyilag. Vagyis azt látjuk, óriási különbségek vannak, az egy hitelességi kérdés, egy strukturális szinten, hogy foglalkoznak a dolgokkal, vagy hogyan foglalkoznak azokkal a dolgokkal, amelyeken annyit dolgoztak, és nagy ráfordítással szabályokat alkottak, aztán a végén mi jön ki belőle. Három fórum dolgozik egy szabályzáson, egy-két éven keresztül rendkívül sok pénzét, rendkívül sok erőforrással, és az egészet utána figyelmen kívül hagyják. Nos, kedves kollégák, felszólítom önöket, de mindenek előtt az Európai Bizottságot szólítom fel. A saját munkánkat vegyük komolyan olyan értelemben, hogy a végrehajtási hiányosságokat, a hibás alkalmazást alaposan vizsgáljuk meg, és ne hagyatkozzunk arra, hogy egyszerű kis módosításokkal a jogsértések eh, bírálata, üldözése eh, ahhoz vezetett, hogy csökkent a jogsértések száma. Karimurral majd csinálunk egy meghallgatást ebben a témában, hiszen mit akarunk valamennyien? Az a jobb végrehajtása a közösségi jognak, nem könnyelműen csináljuk a közösségi jogot, és a panaszok jobb feldolgozása alkotja ezt a területet, és a jobb monitoring a számunkra is nagyon fontos, mert az alkalmazásban látjuk majd adott esetben, hogy rosszul szabályoztunk egy adott területet, mert valami nem alkalmazandó, vagy mert túlságosan alkalmazzák, igazából már nem a téma, téma javára szolgál. Vagyis közösségi jog, jog jobb alkalmazására van szükség, nézzük meg a fiatalokat, egyre mobilabbak. Igenis joguk van az európai térségben mozogni és bízni az állandó folyamatos jogra és a jobb, joga, jobb jogalkalmazásra hagyatkozni. Ugye a nagyszüleink valamikor 30 kilométeren belül mozogtak, ahol laktak, hát ott ez a probléma nem volt ekkora, ezt nem nehéz kitalálni. Ez rövid vázolása lett volna csupán a témának, és bízom abban, hogy a bizottság ma vagy írásban valamikor az összes bizottsági tagnak reagál, hogy arra, amiről a plénum és a szakbizottság itt döntött legutóbb az elmúlt évben, mert azt gondolom, hogy társjogalkotóként igenis vannak jogaink. Méghozzá azon a területen is, hogy a idevágó dolgokról tájékoztasson bennünket a bizottság. Wikström kolléganő. Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy jobban figyeljünk az európai többletértékre az a jogalkotáson keresztül. Úgy gondolom, hogy mindenképpen érdekes lenne, hogyha közelebbről megvizsgálnánk azt, hogy hogyan kerül alkalmazásra az Európai Uniós jog saját tagállamainkban, és eseti megközelítést alkalmaznánk. Az elkövetkezendő években valószínű, hogy bár feltételezzük, hogy sok minden fog történni a területen, figyelembe véve, hogy milyen magás, magas szintű tárgyalások voltak az stabilitásról mégis ugyanakkor vannak eléggé drámai példák ezen a területen. Szerintem jobban oda kellene figyelni a hatástanulmányokra is, és megbizonyosodni arról, hogy valamennyi irányelv értékelés átfogó tanulmányokra épül. Tehát, hogy hogyan kerültek alkalmazásra az különböző irányelvek a különböző tagállamokban. Ne csak a legnyilvánvalóbb és legvilágosabb problémákat vegyük észre, hanem a kisebbeket és a nagyon lényeges különbségeket is. Ugye a részletek, mint tudjuk, a, éppen az ördög a részletekben található, és az európai állampolgárok ezt igenis megértemlik. Danke, Wallace. Köszönöm, Diana Wallace. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Lichtenberger asszonynak is. Egy ezzel kapcsolódó pontot szeretnék még megemlíteni. A múltban már volt arra törekvés, hogy elérjük, hogy megfelelő figyelemmel kövessük a közösségi jogot. És az állampolgároknak ezt érteniük is kell. Az előző bizottsággal is együtt dolgoztunk, különösen Wallström biztossal az állampolgári összegzéseket készítettünk, és ez az jogi eljárásnak az elején került megfogalmazásra. És utána nagyon sokszor előfordul, hogy a jogalkotási eljárás folyamán közben változik a jog. Ez teljesen elfogadható és normális, de mégiscsak az állampolgárnak ugyanolyan egyszerűen érthető, közérthető valamire van szüksége az eljárás végén, mint a kiinduló pontkor és ez az, amit a bizottság eh, jogalkotási összefoglalóként emleget. Szerintem ez valami, ami meg kellene vizsgálnunk, és meg kellene bizonyosodnunk arról, hogy ez valóban állampolgár barát, mert a eh, jogalkotási eljárás elején és végén fontos, hogy végül is elérjük azt, amiért eh, fellépünk, és azt is pontosan látunk kell, hogy mit szeretnénk elérni, és hogy mi lesz a végtermék. És ez fontos, hogy mindenki nyomon kövesse. Lichtenberger asszonya, végén tessék, nagyon szépen köszönöm a gondolatokat. Szerintem nagyon fontos kérdés. Az érthetőség, nagy probléma, a tiroli építési eh, engedélyekre vonatkozó szabálynál nagyon nehéz volt úgy fogalmazni, hogy az építetőkkel is szót értsünk. Például, aki egy mezőgazdasági épületet épít, most vele együttműködni, és azt jogszabályt értelmezni nem könnyű. Nos, ami jogalkotási folyamat leírását illeti. Ha az eredeti jelentés jó volt, vagy beszámoló jó volt, akkor két dologra van szükség azt kell leírni, hogy a parlament és a tanács mit változtatott, érthető szavakban kell ezt megfogalmazni, de szükség van egy nagyon jó záró jelentésre is. Mit szabályoztak, mi a szabályozott anyag, mik a végrehajtási határidők, mert az emberek teljesen elbizonytalanodnak. Például, ami a jogosítvány irányelvet illeti. Ausztria, Belgium és Németország nyomására gyakorlatilag 17 éves átmeneti időszaka fogadták el. Néhány tagállamban érvényes, másokban nem, harmadikban pedig talán, meg Istennek sem nézik meg annyira komolyan. Ez oda vezet, hogy alkalmazási hiányosságok alakulnak ki, mert nem világos az, hogy ebben a tárgyalási eljárásban szerintem legalábbis nem nagyon eh, barát, vagy állampolgár barát megoldást találtak, mert nem érthető. Ha mindenki vár arra, hogy kell-e alkalmaznom, vagy nem, hány jogosítványunk volt, vagy lesz 2020-ban Európában, tehát mennyi eltérő jogosítvány lesz 2020-ban. Itt jó lenne, hogyha visszajelzés kapna a jogalkotó, mert az alkalmazást nem lehet majd ellenőrizni. A 17 évvel később, amikor minden tagállam azt csinál az átmeneti amit akar, egy kicsit valamit alkalmazgatnak, ami nem tetszik, az kihagyják, és akkor megpróbálnak kiutat találni. Nos, itt vannak lehetőségek, amelyek számunkra is jók, és ez egyfajta monitoring azzal a feltétellel, a németül szépen mondjuk, a jogszabálynak alávetettnek is meg kell értenie, hogy miről van szó, miről döntöttek, és mi a szándék mindeközben. Nem tudom, hogy az osztrák-németben van jogszabálynak alávetett, nem tudom, hogy ez a fogalom létezik-e, Nekünk is vannak ilyen régi módi szavaink, mondja az elnök. Például támogatási résztvevő. Nos, ez egy nagyon fontos pont. Statliónak megadnám a szót a bizottság részéről. Statlió. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és a bizottságot képviselhetem, mint osztályvezető az igazgató jelenleg nem elérhető. A korábbi hozzászólásokat nyomon követve világosan kiderül, hogy a parlamentnek ugyanaz az érzése, mint a bizottságnak úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy nagy figyelmet adjunk az Európai Uniós jogszabályok alkalmazására, és ez a jelentés csak általánosságban tud foglalkozni a kérdéssel az akiknak, az közösségi vívmányoknak az általánosságával. A bizottság a tagállamokkal együtt igyekszik elérni, hogy megfelelően alkalmazzák az közös, az európai jogot. Ezt mutatja az a számos eh, levél is, amit a, eh, az állampolgároktól kap a bizottság, eh, több mint 5000 ilyen levél van. Ez mutatja a bilaterális kapcsolatok fontosságát is, amiket a tagállamokkal bevezettünk a különböző problémák minél előbb történő megoldása érdekében, valamint a jogszabálysértési eljárás is ide tartozik, aminek elég jó a végeredménye. Sokkal jobbak a tagállamokkal együtt a végrehajtási tervek, amik megfelelő korrekt alkalmazást eredményeznek. Foglalkozunk azzal is, hogyha későn, késedelmesen vezetik be az irányelveket, és már kértük a bíróságot, hogy pénzbírsággal is sújtsák azokat az eseteket, amikor nem kerülnek végrehajtásra az irányelvek. Valamennyi tagállammal együtt dolgozunk a különböző területeken, hogy a jogszabály alkalmazás megvalósuljon, és a ö, szokásos jelentésben, amit nagyon gyakran a ír a jogalkotó év 4-5 évenként kerül elkészítésre, azt követően, hogy már alkalmazásra kerülnek a jogszabályok, és egy értékelési feladatunk is van, amiből annak kell kitűnnie, hogy hogyan működnek ezek a jogszabályok, illetve milyen továbbfejlesztési irány szükséges aznak érdekében, hogy az esetleg az alkalmazás során felmerült problémák kiküszöbölhetők legyenek. Tehát úgynevezett fitness checket is végzünk, ezt nagy örömmel szorgalmazzuk, és elég sok eszköz van, amik a fogyasztói jogvédelem és egyéb területeken is külön mechanizmusokat hoztak létre, illetve jogorvoslati lehetőségeket vezettek be, amire az állampolgárok tudnak közvetlenül támaszkodni. Tehát úgy gondoljuk, hogy egész sor intézkedések kerülnek megvalósításra, és komoly erőfeszítések történnek annak érdekében, hogy mindez megfelelően működjön. Nem állítjuk azt, hogy minden területen a lehető legjobb eredményt értük el, de nagyon keményen dolgozunk annak érdekében, hogy minél több és jobb eredményt érjünk el, ahol lehet. A parlament azt kérte tőlünk, hogy rendszeres struktúrát adjunk az éves jelentésnek, és a statisztikai információk is legyenek benne. Nem állítjuk, hogy a szabálysértési eljárások az idei évben elérték a kívánatos eredményt, mert itt az uniós különböző kísérleti módszereket alkalmaztunk, és elismerjük, hogy vannak még nagyon komoly nehézségek, amiatt, hogy irányelvek későn kerülnek átültetésre. Azért is, mert megnőtt ezeknek a számuk, és megszön, megnőttek a határidő számok is. Megpróbáltunk prioritást felállítani egy rangsort, és úgy gondoljuk, hogy ezek a legfontosabbak, és a tagállamokat adott esetben bíróság elé citáljuk, hogyha ez szükséges tehát azzal zárnám, hogy nagyon is intenzíven dolgozunk, amennyire csak bírunk, hogy elkészítsük ezt a jelentést, méghozzá nagyon részletes információs anyagokkal, mellékletekkel, hogy az különböző ágazatokra vonatkozóan is adjunk megfelelő tájékoztatást, és egy átfogó képet is tudjunk festeni a jelenleg uralkodó helyzetről. Köszönöm szépen! Okay, danke. Köszönöm szépen. Márciusban készülnek el a jelentéstervezeteink, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ez a téma minden évben újra aktuálissá válik. Most kettő percre megszakítom az ülést, mert zárt ülésé alakulunk át, amely technikailag megvalósult ez, lekapcsolják a videoberendezéseket, kamerákat, akkor folytatjuk. Tehát kettő percre felfüggesztem az ülést